ezeket a e, javított szövegeket elfogadva tekintjük annak érdekében, hogyha 40 képviselő vagy egy frakció e, nem e, emel ez ellen kifogást. Az ülést, ezt az ülést lehet interneten is követni. Két jogi szöveget írtam alá a tanács képviselővel, amit a rendes eljárásba fogadtunk el. Ezen ülés jegyzőkönyvében közöljük majd ezen jogi aktusok